viselje a költségeket. És még egy utolsó megjegyzés, hogy befejezzük a vitát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kolléga. Ezzel bezártuk a vitát, és holnap kerül sor a szavazásra. A következő napi rendi pont belé kollégánk jelentése az élelmiszerek és a takarmányok rádióaktív szennyezettségével foglalkozik. Először négy percben belé kollégának, az előadónak adom meg a szót. Well, thank you well, voorzitter. Mr. commissaris, beste collega's. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, hölgyeim és uraim, jó estét kívánok mindenkinek. Az élelmiszerbiztonságról beszélünk, és a takarmányok biztonságáról. Ez fontos prioritás az Európai Unió számára, ezért ez nagyon fontos jogszabály, amiről beszélünk, és remélhetőleg ezt nem kell majd túl gyakran alkalmazni, hiszen az élelmiszerek radioaktív szennyezettségéről beszélünk. Magas normákat kell megállapítani, a jelenlegi szabályok körülbelül 20 éve vannak érvényben. A társadalmi tudományos kontextus igen megváltozott azóta, ezért ki kell igazítani ezeket a szabályokat. Remélhetőleg holnap elfogadja ezeket a javító célú módosításokat, nagyon fontos elsősorban az, és remélem, hogy a biztos úr is figyel rám, amikor beszélek, tehát nagyon fontos, hogy a bizottság is jelentős szerepet kapjon ebben, és ne elsősorban a tanács, hiszen nagyon fontos az Európai Unió minden állampolgára számára, hogyha egy radioaktív baleset következik be, akkor inkább a bizottság lépjen fel, mint a nemzeti kormányok. 1986-ban a Csernobili példa is megmutatta, hogy ez milyen lényeges, és ezt az Európai Unió intézményes szerkezetében kell megoldani. Hölgyeim és Uraim, világos, hogy a bizottságnak ki kell igazítania a normáit, a szabályait az új helyzetnek megfelelően. Szakértőkre van szükség a sugárvédelemmel és a az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatosan is az ő bevonásukra nagyon nagy szükség van. Felhívom a bizottságot ebben az összefüggésben, hogy jövőre terjesztenek elő javaslatot azzal kapcsolatosan, hogy milyen normákat és határértékeket határoztak meg, és tekintsük át az élelmiszerek és takarmányok listáját. A bébi ételek meghatározása nagyon kényes kérdés. A jelenlegi szöveget nem igazították hozzá a legfrissebb rendeletekhez ebben a témakörben, és ezt holnap a plenáris ülésen is megemlítjük majd. A negyedik gondolatom. Az Európai Unió azt javasolja, hogy a gazdálkodók, akiket radioaktív veszélyhelyzet érint, őket kártalanítsák. A bizottságot arra kérjük, hogy javaslatot tegyenek ebben a témakörben is. Végül, de nem utolsó sorban a jogalap kérdése. Biztos úr, a jogi bizottság, a parlament jogi bizottsága egyhangú döntéssel erősítette meg, hogy ennek a jogszabálynak az alapja 168. cikk 4. bekezdése legyen, és most a szerződésről beszélek, a közegészségügyi rendelkezéseiről. Vagyis, hogy együtt döntésről, nem pedig konzultációról lesz szó, hiszen az Euratom egyezményt kell figyelembe venni. Ezért nagyon fontos, hogy minden állampolgár érdekét vegyük figyelembe, és ebbe az irányba induljunk el. Köszönöm. Most, most pedig a bizottság neven Bárnyé biztos úr kap szót monsieur le président je voudrais naturellement et d'abord. köszönöm szépen elnök úr először szeretném kérni, a bocsánat, bocsánatot szeretnék kérni Öttinger képviselőtől és Cseskovics képviselő biztostól, akik most nem lehetnek itt, más dolguk van, és éppen ezért nekem kellett megjelennem ezt, ebben a fontos témában tartandó vitában. A a radioaktív szennyezett, a radioaktív, radioaktívan szennyezett élelmiszerek és takarmányok témájában javaslat született arról, hogy egy preambulum bekezdést módosítani kell a hatályos rendeletben. Itt a tanácsnak a végrehajtási jogköreiről van szó, itt más intézkedések kerülnek tehát bevezetésre, és gyakorlatilag a rendeletnek a törszövege nem fog változni. A bizottság nevében azt kell, hogy mondjam, hogy belé képviselő módosítási javaslatait nem fogadjuk el több okból. Először is azért ment a parlament és a bizottság közötti egyezmény, illetve a tanács közötti egyezmény be kell, betartásra kell, hogy kerüljön az új eljárás során, tehát a kodifikált rész az nem módosítható, csak rendkívüli esetben. Tehát egy olyan eszközre van szükségünk, amely gondoskodik arról, hogy a koherencia megmaradjon hogyha pedig szükséges, akkor változtatnunk kell a rendeleten. Tehát ezt így, ezt az eljárásmódot figyelemben kell tartani, ez az előfeltétele annak, hogy megfelelő egyensúly maradjon az intézmények között. Hogyha valamely intézmény nem megsérti ezt az egyensúlyot, akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egész eljárás nem fog már működni, ez pedig azt fogja jelenteni, hogy hogy a bizottság itt a jobb jogérvényesítésre sajnos le kell, hogy mondjon. Ez pedig veszélyeket, kockázatokat jelent a polgárok számára. Ami pedig a tartalmi okokat illeti, itt szó volt a jogalapról, az Euratom szerződés 31. szakaszát, az Európai Unió működésére szóló szerződés 168. szakaszával kívánjuk itt felcserélni. A bizottság azt gondolja, hogy a jogalapnak a módosítása itt nem indokolható, sőt ellenkezőleg a Euratom szerződés vonatkozó rendelkezésével szemben áll. Ugyanis itt a specifikus intézkedésről van szó, ahol is az Európai Unióról szóló szerződésnek, az Európai Unió működésre szóló szerződésnek kell mindenképpen elsőbséget adni. A C7088-as bírósági határozat foglalkozott a lakosság védelmével a sugárzás ellenében, ez a ha- sugárzás esetében ez a 3-as bekezdés, illetve a 31-es és a 32-es cikk is erre vonatkozik. Hadd, emlékezzem, hadd emlékeztessem önöket még a eset jogra is. Tehát voltak már ilyen esetek, amelyek kapcsán arra utaltak, hogy a szerződéseket nem változtathatják meg a tagállamok vagy az intézmények saját maguk, amelyek a, ezek a szerződések az intézmények működésére vonatkoznak, és ennek a rendeletnek az esetében az egyetlen jogalap az, ami alatt dolgozunk, kedves kollégák. Tehát ennek értelmében az Európai Bizottság azt a következtetést mondta, mondta le, hogy vissza kell utasítsa az összes módosítót, Bennett úr, amit benyújtott, ezt Ötinger és is biztosok nevében mondom. Köszönöm Barnier biztos úr, most pedig a frakciók szónokai következőnek. Először a néppárt nevében két percben Jordán Cizel kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. A radioaktív sugárzás egy kicsit zavaros téma, általában félnek tőle az emberek, fenntartásaik vannak, azért, mert a radioaktív sugárzást nem lehet látni, nem lehet érezni, és mégis kárt okozhat ez az élőlényeknek. Azonban vannak pozitív jellemzői is ennek a sugárzásnak, használják az orvoslásban, használják a kutatásban, a sterilizálásban, illetve az elektromos áram előállításában, és így tovább. Tehát lehet használni ennek a sugárzásnak a pozitív hatásait. Ennek érdekében meg kell találnunk a választ, hogy hogyan tudjuk eloszlatni a polgárok aggájait, és hogyan tudjuk a biztonságot garantálni. Ezt kiválóan oldotta meg az előadónk Beletúr amikor a módosító indítványokat elkészítette a rendelethez. Ezek a módosítók az élelmiszerek és takarmányok radioaktív szennyezettségére vonatkoztak, az ezzel kapcsolatos határértékre. Én nagyon remélem, hogy az Európai Bizottság megváltoztatja az álláspontját, és figyelembe veszi azt, amit az előadó eh, mondott, és amit eh, előkészített. Én remélem, hogy eh, a parlament munkáját is figyelembe veszik. Én komolyan csalódott vagyok, amiatt, hogy a tanács már így sincs, nem hogy figyelembe vegye azt, amit mi itt elmondunk. Nem tudom, hogy ez vajon minek a jele. Annak a jele, hogy nem érdekli a tanácsot az Európai Parlament véleménye ilyen témákban. Azt hiszem, hogy az Európai Tanács és az Európai Bizottság el kell, hogy fogadja a demokratikus fejleményeket, a demokratikus történéseket, amelyek az Euratom szerződés óta következtek be. Ez ugye 58-ban volt. Remélem, hogy nagyobb mértékben figyelembe veszik azt, amit az Európai Parlament határozott el a radioaktív energiával kapcsolatban, mert egyébként azt hiszem Pandora szelencejét nyitjuk ki. Für die Köszönöm szépen, most pedig a szocialisták nevében három percben Gierek kolléga kap szót. Energetika jądrowa, a także cała sfera... Köszönöm szépen, elnök úr. Az izotóp termelés és a kísérleti reaktorok kérdése orvosi vagy más célokból ezeknek a működése mind fontosá teszi, hogy a határértékeket meghatározzuk. Fontos, hogy az élelmiszerek, a takarmányok és a gyógyszerek biztonságosak legyenek. Ma nem túl magas a radioaktív sugárzás veszélye, mégis a legkisebbre kell szorítani ezt a kockázatot. Csernobil után szigorú kritériumokat dolgoztunk ki a sugárvédelemben, de az eredmények nem olyan komolyak, mint ahogyan reméltük. Találkozunk szennyezéssel a talajban, illetve az élelmiszerekben is, a kockázatos régiókban. Mégis úgy tűnik, hogy a reakció egy kicsit túlzott volt. Jelen pillanatban visszatérnek az elhagyott falvakba az emberek, és vannak olyan szakértők, akik úgy fogalmaznak, hogy még előnyei is lehetnek egy bizonyos határérték alatti sugárzásnak. Egy kvázi administratív és nem pedig tudományos megoldás volt az, amilyen megközelítésben korábban dolgoztunk, és olyan dózisokról beszélünk, amelyek még a természetben előfordulónál is alacsonyabbak. 2,4 milliszilvert az éves kitettség általában. Tehát ezeket a hatásokat meg kell vizsgálni, a sugárzó anyagok például vulkáni tevékenységből is származhatnak. Előfordul, hogy élelmiszerekre, a csontokra, az izomzatra is hatással van a sugárzás, máskor pedig a bőre és a tüdőre. Most pedig az ALDE frakció nevében hol képviseltársunk? Elnök úr, azt hiszem időszerű, az élelmiszerek és takarmányok radioaktív szennyezettségének legmagasabb megengedett határértékének a megállapítása, mert 25. évfordulója van a Csernobili katasztrófának most, és emlékszünk, hogy mennyire aggódtak az emberek annak idején, és hogy milyen sokáig tartod a szennyezettség olyan helyeken, mint például Angliában a Lake District, ahol a talaj komolyan szennyezett volt sok éven keresztül. Úgyhogy azt hiszem nagyon fontos, hogy olyan rendszer álljon fel, amely a lehető legnagyobb mértékben biztosítja a közvéleményt arról, hogy nukleáris baleset esetén ez működőképes és a szakértői panelt kibővítették annak érdekében, hogy független tudományos szakértők is nyilatkozzanak közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági szempontokból. Nem csak technikai kérdésről van szó, amelyet az atomenergiához értőkre kellene bízni. Azt hiszem, itt a közvélemény is szerepe is fontos. A határértékeket úgy kell megállapítani, hogy biztonságos legyen az adott táplálék valamennyi életkorú személy számára. Képzeljük csak el, hogy mennyire aggasztó lenne az a helyzet, hogyha mondjuk azt, mondaná, azt mondanánk a közvéleménynek, hogy a répákat például most megehetik a felnőttek, mert olyan a határérték, de a gyerekek nem. Szükség van egy olyan rendszerre, amely mindenki számára elfogadható. Tehát az USA példáját köves, követsük, kövessük, egy mikroszilverben határozzuk meg a maximális értéket. Azt hiszem szükség van arra is, hogy a mellékletben szereplő értékeket felülvizsgáljuk. Nem vetük figyelembe a kulturális okokból, illetve táplálkozási okokból bekövetkezett változásokat. Tehát a bizottságnak jelentést kell benyújtania a legmagasabb megengedett határértékekről. Szeretném megköszönni az előadó Beletó munkáját. Nagyon konszenzusos megközelítést alkalmazott a jelentés előkészítésében, és remélem, hogy a bizottság nem fog megfeledkezni arról, hogy az Európai Parlament igenis nagyon egységesen áll az előadó háta mögött. Hol? Köszönöm szépen, hol asszony. Most pedig két percben a zöld frakció nevében Harms képviselőtársunk kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr a bizottság javaslataival azért foglalkozunk, mert az eddig rendelkezésre álló rendelet 2010-ben hatáját vesztette, hatályon kívül lett helyezve. A javaslat vizsgálatakor arra emlékeztem, hogy egy zöld elődömmel, Gottnitz képviselőtársunkkal együtt Csernobil következményeit itt a házban vizsgáltuk, és az egyik legnagyobb probléma a Csernobi baleset után az volt, hogy mennyire átláthatatlan eh, a demokratikus ellenőrzés ebben a kérdésben, és mennyire lehetetlen. Megrázó volt, hogy ma itt gyakorlatilag defenzív érveket kell, hogy felsorakoztassunk, és az, amit az asztalunkon van, az még csak az Euratom szempontjából sem megfelelő. A katasztrófavédelem és az élelmiszerbiztonság esetében pedig nyilvánvalóan megoldás, komplett ellenőrzés kell. Éppen ezért arra szeretnék appellálni Barnyi biztosnál, aki ugye Franciaországból érkezik, hogy gondoskodjon arról, hogy ez a helyzet megváltozzon. Annak idején Franciaországban úgy tettek, mintha a rádióaktív felhők elkerülnék Franciaországot. Nos, úgy gondolom, hogy ez szégyen így visszatekintve ezt a kérdést, tehát Franciaországban is fel kell, gond, fel kell dolgozni. Úgy gondolom egyébként, hogy Fiona Holla egyetértve amerikai szabályozást kellene átvennünk, tehát nem külön öregekre, eh, fiatalokra, gyengékre és erősekre kellene határértékeket eh, meghatároznunk, hanem lehetőleg konzervatív módon lehető legalacsonyabb határértékeket kell előírnunk. Az e- Egyesült Államoknak az ajánlásai tízszer kisebbek, mint az, amiről most itt a Euratom keretében a bizottság javaslata alapján beszélünk, éppen ezért Fiona Holtól, és Fiona Hall, és én javaslatomat kérem, hogy kövessék. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Harms kolléga, most pedig másfél percben a GUE nevében Matthias képviselőtársunk kapszolt. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy én is azzal kezdjem, hogy más kollégákhoz hasonlóan hangsúlyozzam, amikor radioaktivitásról beszélünk, illetve szennyezésről, akkor közegészségügyi problémáról van szó. Ez a fajta szennyezettség olyasmi, amit mérni kell, és tudnunk kell, hogy milyen egészségügyi következményei vannak, például milyen rákos esetekhez vezet. Ez a legfontosabb kérdés tehát, tudjuk milyen lényeges, Csernobil óta de nem csak azóta tudjuk, hogy milyen hatással van a radioaktivitás. Csernobyl mutatta meg, hogy milyen mértékű ez a probléma, és hogy milyen módon lehet hatással a hétköznapi emberek életére. A történelemből tanulnunk kell. Ezért most szabályoznunk kell ezt a témát. Ez a javaslat először is azt mutatta meg, hogy vannak pozitív elemek, de közegészségügyi témaként kell ezt kezelnünk másodszor bizonyos akadályozó intézkedéseket meg kell szüntetni, a döntéshozatalt pedig átláthatóbbá és demokratikusabbá kell tenni. A maximális határértékek problémája még mindig fennáll. Nem tudjuk elfogadni ezeket a magas határértékeket, Biztosítani kell, hogy minden állampolgár védelmet élvezzen. Portugáliában például hasonló esetekben és kiderült, milyen problémát okoz ez. Köszönöm. Most pedig már most az EFD frakció nevében Rosbach képviselőtársunk kap szót. Úgy gondolom, hogy a határértékeknek a szükséges felülvizsgálata a takarmányok és élelmiszerek esetében, ez szerepel a javaslatban, ez nyilvánvalóan a orvosi műszerek esetében is meg kell, hogy történjen. Fel kell használnunk a rendelkezésre álló ö, statisztikákat ennek során. Természetesen szükség van arra, hogy itt egy egységes európai határérték legyen. A Lisszaboni szerződés azt mondta, hogy itt közös intéz, intézkedéseket kell tennünk, közös biztonsági intézkedéseket az élelmiszerbiztonság és az állat jólét területén. Ez természetesen fontos. Fontos továbbá, hogy az Európai Unióban magasabbak a határértékek, mint az Egyesült Államokban, azonban ez nem szabad, hogy veszélyekhez vezessen. Éppen ezért fontos,

a probléma gyökereit kell kezelnünk nem pedig a katasztrófát ölbetett kézzel várni. köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Szegedi úr. Most pedig a további következnek. Benova még nem érkezett meg, éppen ezért adom másfél percben a szót. Csernobil 1986-ban eh, váratlanul érte az élelmiszerbiztonságot és a különböző országokat. Sajnos eh, éppen ezért elfogadta különböző határértékeket szerte a világon. Ez eh, hosszú évekig hatályban volt sok országban. Az a probléma, hogy száz évnyi terhelés került itt különböző területekre, és nyilvánvalóan ez nem csak helyben, hanem más területeken, ahol elszállítják onnan az élelmiszereket, ott is problémákat okoz. A radioaktívan szennyezett élelmiszereknek a problémája a betegségekhez vezet öregeknél, terheseknél ez különösebb veszélyeket okoz, és ez csak évekkel később, vagy akár évtizedekkel később ismerhető csak fel. A mai ismereteink szerint nincsen igazából olyan radioaktív érték, amely nem okoz problémát, vagy amely kifogásmentesnek tekinthető nyilvánvalóan allergiákhoz vezethet a radioaktív szennyezett élelmiszer, és még ehhez hozzájárulnak a géntechnikailag módosított élelmiszerek, erről pedig senki sem gondolkozik el. 25 éve Csernobil után még ma sem ma sem fogyasztható nagy mértékben sok országban a gomba, a megtermelt gomba, ugyanis radioaktívan szennyezett, mindez pedig minden intézkedés azonban nem megfelelő, hogyha a intézkedéseink a rádióaktívan szennyezett területeken nem megfelelően működnek. Köszönöm szépen, Mölcer kolléga. Elnézést kérek, hogy nem zavartam meg, vagy nem szakítottam önt félbe. Most pedig azt asszony kapja meg a spontán hozzászólások keretében elsőként a szót. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că atingerea unui grad corect... Köszönöm szépen, elnök hogyan tudjuk megvédeni az európai állampolgárok egészségét, hogyha rádióaktív szennyeződés következik be? és hogyan tudjuk ezt a rendeletet betartani. Ehhez arra van szükség, hogy meghatározzunk olyan biztonsági normákat, amelyek a lakosságot, illetve a dolgozókat védik. És ezeket a normákat, ezeket a szabályokat valamennyi Európai Uniós tagállamban be kell tartani, és konform biztonsági előírások legyenek. A tagállamok felelőssége, hogy mérjék az értékeket, és hogy ellenőrizzék ezeknek a eh, betartását. Olyan biztonsági normákról van szó, amelyek a takarmányokra és az élelmiszerekre vonatkoznak. De mm, tiszteletben kell tartani tehát a maximális szinteket. Köszönöm szépen, Dancsi Lasszony, a spontán hozzászólások keretében Ferreira kolléga kap utolsóként szólt. Senhor um acidente nuclear ou qualquer outro caso de emergência radiológica a tendência. Köszönöm szépen. Egy eh, nukleáris baleset vagy eh, egyéb eh, válsághelyzet nemzetközi koordinációt tesz szükségesé, hogy minimalizálni lehessen a, az állampolgárokra és a környezetre való hatását. Ezért nagyon fontos, hogy alacsony határértékeket határozzunk meg az élelmiszerekben. Nagyon fontos, hogy az balesetek esetében minimalizáljuk az emberi beavatkozás lehetőségét, és természetesen a megelőző intézkedésekre nagyon nagy hangsúly helyeződik, ezért nagyobb, szigorúbb követelményekre van szükség. És arra is lehetőséget kell adni, hogy kivételes intézkedések történhessenek az állampolgárok egészségének védelmében. Hajlét. Köszönöm szépen Ferreira kolléga, ezzel lezárjuk a vitát, most pedig Bárnyi biztos úr kap újra szót. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, politikusként mit mondhatok, és mit mondhatok polgárként? Ez két különböző dolog, és a bizottság eh, nevében a álláspontunk megint egy külön dolog. Nos, én francia vagyok, ahogy itt elhangzott, sőt, ön tovább ment, azt is el kell, hogy mondjam, hogy a talajterhelés és egyáltalán a radioaktivitás témájával nagyon sokat foglalkoztam már akkor, amikor francia környezetvédelmi miniszter voltam. Én vagyok eh, azon kevesek egyike, azon kevés miniszterek kevese, akik 93-94-ben elmentek Csernobilba, és megnézték, hogy mire élik ott a szarkofág alatt tudom, tudok még emlékezteni a környéknek, a, tudok még emlékezni a környéknek a szellemvárosaira, ahol régen gyerekek játszottak, és most üresen állnak, és tudok még, vissza tudok még emlékezni egy környezetbiztonsági kezdeményezésre, egy atlaszi született ennek keretében, ami a világszerte a legkülönbözőbb rádióaktív szennyezésből eredő kockázatokat tüntette föl azokban az országokban, ahol eh, nem megfelelően eh, kezelik ezeket a kockázatokat, eh, azokat is feltüntette ez az atlasz. Aztán voltam kultuszminiszter is. Hogyha egyrésztről a biztonságról és az életvédelemről beszélünk, akkor nyilvánvalóan az állatok védelméről, az állat jólétről is kell beszélnünk másrésztről. Az állat jólét is fontos számomra, Ugyanakkor megértem, hogy eh, ez a téma önök számára rendkívül fontos, éppen ezért mondtam Belet úrnak, hogy meghallgattam pontosan, amit mondott, és a kollégáimnak is mindenképpen be fogok számolni arról, amit itt hallottam. Minden, amit eddig mondtam önöknek, az egyfajta kötelezettségvállalás számomra, ugyanakkor bizonyos témákról szót kell ejtenem, amelyek Oroszországra vonatkoznak, illetve a jog, jogi oroszországi helyzetre vonatkoznak, illetve a jogi helyzetre vonatkoznak, jogi vonatkozásai vannak. Sefcovics kolléga és Öttinger kolléga nevében az, azt kell, hogy mondjam, hogy az Euratom szerződés megfelelő jogalapot teremt. Ilyen radioaktív szennyezés esetére ez az első pont, amit mondanom kell, ami pedig a intézmény közi együttműködést illeti, ott azt kell, hogy mondjam a bizottság nevében, hogy a három intézménynek tiszteletben kell tartania ezt a megállapodást. Tehát ezek lennének azok a pontok, amelyeket a bizottság még egyszer pontosan megvizsgált, éppen ezért azt gondolom, hogy beli képviselőnek a módosító javaslatát el kell utasítanunk. Harms azt mondja, ugyanakkor azt kell, hogy mondjam önnek, hogy meghallgattam, eh, amit mondott, és ezt képviselni fogom a bizottság előtt. Most pedig megadom az előadónak a szót, hogy zárja le a vitát, Belé úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó estét kívánok, biztos úr. Minden tiszteletem az öné, különösen azért, mert ön szakértő, valódi tapasztalata van, említi, hogy Csernobilban is volt, és a mezőgazdasági területen is sok tapasztalata van. De engedje meg, hogy mi itt a parlamentben harcoljunk azért, a jövőképért, amit mi fontosnak tartunk a jogi bizottság és az Európai Parlament úgy gondolja, hogy meg kell változtatni a jogalapot a Lisszaboni szerződés nyomán kialakult új intézményes struktúrának megfelelően ez nem csak öncélú küzdelem, hanem az állampolgárok érdekét szolgálja. Úgyhogy ezért ragaszkodom ehhez az állásponthoz, nem vádaskodni akarok, de nem is akarom kihagyni ezt a lehetőséget. A parlament kitart mellett, hogy joga van ezt szélesebb összefüggésben vizsgálni, ezt a kérdést. A radioaktív szennyezéssel járó balesetekre vonatkozó szabályok már nem felelnek meg a jelenlegi intézményes felépítésnek. Ezért a javaslat holnap mm, a parlament elé kerül, és remélem, hogy a többség elfogadja, és ez jelentősen javítani fogja a jelenlegi szabályozást, amely már nem felel meg a valóságnak. Jó lenne, hogyha biztos úr is figyelne Számítunk a bizottságra abban, hogy a mellékletek szabályait úgy állapítsák meg, hogy közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakértőket is bevonnak. A 80-as évekből származnak ezek a szabályok, amikor ön is volt Csernobilban. Azóta a felülvizsgálati záradékot nem hajtották végre, minden esetre köszönöm a figyelmet és az erőfeszítéseit. Köszönöm szépen. Ebben a témában lezárom a vitát. Holnap 12 órakor lesz a szavazás. Our